friends, I want to ask you to... Kedves barátaim, kérek, kérek mindenkit, hogy szíveskedjen helyet foglalni. A tagjaink közül sok mindenkinek távoznia kell Brüsszelből ma este. And, uh, as possible, and uh, of course we'll try to be as... Akár repülővel, akár vonattal, úgyhogy szeretnénk hatékonyan dolgozni rengeteget kell ma szavaznunk, és közvetlenül a szavazás után lesz egy nagyon gyors és nagyon hatékony koordinátori ülésünk. Úgyhogy a koordinátorok maradnak, a többiek pedig majd távozhatnak, és lehetőleg minél gyorsabban és csendesebben. Most megkezdjük a szavazást. Question for oral answer to the commission. The oral... Szóbeli kérdés a bizottsághoz. A vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatosan. A kompromisszumos szöveggel kezdjük a szavazást mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Négyes kérdés. ami a kompromisszumos szöveg. With an oral amendment by uh, uh, Madam Harkin. Uh, Harkin asszony szeretné hozzáfűzni az önkéntesen szót. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezt most uh, Elektronikusan ellenőrizzük, mármint a szóbeli módosított, megnyitom a szavazást. Most lezárom. 26 szavazattal elfogadtuk. Ötödik kérdés. Van egy kompromisszumos szöveg, és megadom a szót elnézést, hogy közbe kell vágnom, és lassítom a dolgokat, de az ötös kérdése kapcsolatosan vannak fenntartások a vállalati felelősségvállalása kapcsolatosan a szerkezetváltás esetén. Bizonyára emlékeznek, hogy a vonatkozó jogszabályalkotási indítványt 2013. januárosban, januárban a plenáris elfogadta, az ötös kérdés szövege nem teljesen felel meg az akkor elfogadott szövegnek. Az ötös kérdésre, a szóbeli módosítóra van egy kérdésem. A bizottság fog-e egy jogi, egy jogszabályra javaslatot tenni, és most felolvastam az egész kérdést szó szerint. Uh, Csak hogy uh, az e-mail javaslattal uh, legyen összhangban ez. Jó, akkor most a kompromisszumos szövegről szavazunk, az ötösről, így a módosított formában, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznem kell elektronikusan. Most megnyitom a szavazást. Egyel több RPP-nk van. Now it's fine. Thank you. Jó, most már jó. Lezárom a szavazást. Egy szavazattal, egy szavazat többséggel elfogadtuk. A szóbeli kérdés a módosítóval együtt, erről szavazunk mellette, Nem, természetesen. Bocsánat, elektronikusan szavazunk. You are not confused, because if you are not, then the vote is closed. Lezárom a szavazást. Nem számít. Voted against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 We start uh, the vote on um, uh, social dumping. A szociális dömpinggel kapcsolatos szavazásra térünk, az egyes módosítót nem tudtuk befogadni. Most a 142-es uh, módosító következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 142 mellette, ellene, tartózkodás Szerintem elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. EPP-ből egyet többen vannak. Most már jó, és két, szavazás, két szavazattal elfogadtuk. 145, 46, 47 együttesen szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva, A kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, B B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, BA kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 187 és 188 mellette ellene tartózkodás elutasítva, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, CA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, Tizenegyedik oldal. 215-ös módosító, mellette ellene tartózkodás, ezt most ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 219 mellette ellene tartózkodás ezt is ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Eh, yes, it's rejected. Uh, amendment 220, those in favor. 220 mellette ellene tartózkodás elutasítva, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, mellett ellene tartózkodás elfogadva, DA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, ...233 mellette ellene tartózkodás elfogadva. E, e kompromisszum mellette tartózkodás elfogadva. FEM 1 mellette ellene tartózkodás elfogadva, F kompromisszum nem, 245, 46, 47, 48-as módosítok mellett ellene tartózkodás, tartózkodás elutasítva, F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18. oldal, 278-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, 279 és 280 mellette ellene tartózkodás F tartózkodás elutasítva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 293-as módosító, 294, 95, 96, 97, 98, mellette ellene tartózkodás elutasítva. H. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Háromszázhetes módosító mellette ellene tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. 307-es módosító, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 310-es módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 313 mellette ellene tartózkodás mellette, ellene, elfogadva. 315-316 együtt, mellette ellene tartózkodás elutasítva, így kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24. oldal, 346-os módosító, és az rákövetkezők mellette ellene tartózkodás elutasítva. K. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de azért megnyitom a szavazást elektronikusan. Úgy látom, hogy bizonytalan volt a közönség. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, nagyszerű. De nem jelentkeztek elég szorgalmasan. 358 mellette, és a rákövetkezők mellette ellene tartózkodás elutasítva. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Page 29. oldal. Next one. LA módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31. oldal. 414 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 415 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezt ellenőrizzük a 415-öst, megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. Elutasítottuk. 32. oldal 420-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 420-at, megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. Elutasítottuk. 423 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Szerintem ez egyetemű volt. 4.25, 4.26-tal együtt mellette ellene tartózkodás elutasítva. a 425-426-ot ellenőrzöm elektronikusan, megnyitom a szavazást, most lezárom a szavazást. Elutasítva. A Tron 12 következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva, R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, Tran 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 444 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Tran 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Tran 20 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 462, elnézést, ez eh, okafogyottá vált, rögtön megyünk, akkor a 464-re? Nem, 465, 466 következik együtt, mellette ellene tartózkodás elutasítva. B kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 480 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 481 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor a 481-et ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tran 10, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tran nem, ugrunk rögtön a 39. oldalra. on blocks. Okay. Sorry. Please. Kis kérés, jól csinálja a szavaztatást, de lehet, hogy mindenkinek más és más szavazólista van, hogyha a 39 meg a 40-et mondja, csak az mindenkinek más, hogyha nehéz követni. Picit összekeveredett a dolog, mert hogy bonyolult, nagyon kell figyelni. Yes, I know that every group has their... Tudom, hogy minden frakció a saját listájával dolgozik. Jó, akkor a továbbiakban nem fogom említeni az oldalszámokat, nehogy összezavarjak valakit. Minden esetre a TRAN 16 és 19-nél voltunk? Igen. Blogban szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de megnyitom a szavazást azért. Lezárom a szavazást. Nem. Én mondtam rosszat. Hey, nem. Uh, amendment 503, those in... 503-as módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 504 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az 504-et ellenőrzöm, megnyitom a szavazást, most lezárom a szavazást. Igen. 15-ös, Tran 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 507 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az 507-et ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Most lezárom. Okay. 26. those in favor. Tran 26, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tran 11, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 523-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 524 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 525 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az 525-öt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. Elfogadtuk. 528-as módosító együtt az 529 és 30-al mellette ellene tartózkodás elutasítva, ez kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, és a kompromissz, kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 539, 40, 41, 42, 43, 44, 45 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. TA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 562 mellette ellene tartózkodás eh, elfogadva, ez volt az 564. 565 mellette ellene tartózkodás elfogadva, elnézést elutasítva, ellenőrizzük? Nem. V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. VA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. egy mellette ellene tartózkodás elutasítva. 584 mellette ellene tartózkodás Ezt ellenőriznünk kell, nem volt egyértelmű. Legalábbis a készfeltartás alapján. Most lezárom a szavazást, és elfogadtuk. W kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 587, 88, 89, 90 együtt, mellette ellene tartózkodás elutasítva. X kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. FEM 9 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 604 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 604-et ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. Elutasítva. 607 mellette ellene tartózkodás. Ezt is még egyszer meg kell szavaztatni. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 608 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 608-at mellette. Most lezárom a szavazást. Huszonhét igen szavazattal elfogadtuk, 609-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A 609-et ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 29 igen szavazattal. 610-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Y kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 623-as módosító 24-25, mellette ellene tartózkodás elutasítva, Z kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. es módosító, ha mindenki megtalálta, mellette ellenem tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 647-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. ...648, a 650-nel együtt mellette ellene tartózkodás elutasítva. AA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. os módosító 67, 68, 69, 70-nel együtt mellette ellene tartózkodás elutasítva. BB kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, FEM 7 mellette ellene tartózkodás elfogadva, CC kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 686-os módosító, nem 687-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 687-et ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 688 mellette ellene tartózkodás én azt mondanám, hogy elutasítottuk, ezért ellenőrizzük a 688-at, megnyitom a szavazást, most lezárom. Lássuk a 690, 90, 92, 93, 94, 95, 96-ot együtt, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, DD kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 701-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a 701-et, megnyitom a szavazást, most pedig lezárom, elutasítottuk. 702 részenkénti szavazás, első rész, az egész szöveg, anélkül, hogy in the worker mobility package, a második rész pedig ezek az említett szavak. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 703 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 703-as módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. Mégiscsak elfogadtuk. Nem kért senki szót, ugye? 202-es 3-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es ez kiesett, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es kiesett, 8 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10 mellette ellene Nézzük a 9. módosítót, megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. Elfogadtuk tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. tizenegy mellette ellene tartózkodás elfogadva. tizenkettő mellette ellene tartózkodás elfogadva, tizenhárom mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Én azt mondanám, de ezért csak ellenőrizzük. 24-es. Most lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tran F mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan a TRAN F-et, mert nem volt elég egyértelmű. TRAN F Megnyitom, lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-et ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27 mellette. Csak hogy egyszerűsítsük a dolgokat, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 27 esek kapcsolatban. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. AC kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, AB kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Fem B mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46 mellette mellette tehát ellene tartózkodás elutasítva, a E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. FemD mellette ellene tartózkodás elfogadva. FemE mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50 részenkénti szavazás. Az első having regard, pont, pont, pont features mellette ellene tartózkodás elfogadva, a második rész such as pont, pont, pont, transport mellette ellene tartózkodás elutasítva. A második részt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Elutasítva. Tran A mellette ellene tartózkodás elfogadva, tram B mellette ellene tartózkodás elfogadva, 107-es módosító mellette ellene tartózkodás most ellenőrizzük a 107-et megnyitom a szavazást most pedig lezárom elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 54 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 55 mellette ellene tartózkodás 55-öt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. AG kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Minusz A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. most a 63-asnál tartunk mellette ellene tartózkodás elutasítva, 64 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 65 mellette ellene tartózkodás elutasítva, AH kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 74 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 74-et mellette, vagyis megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Hetvenöt mellette ellene tartózkodás nem látom, mert nem jelentkeznek elég jól, úgyhogy ellenőrizzük elektronikusan. Ellenőrizzük, hogy elfogadtuk-e. Közben okafogyottá válik a TRAN 20 elfogadása miatt az elnökünk azt mondja, hogy ez most kiesett, 76 mellette. Okay. Now we're lucky. Uh, amendment 85, those in favor? 85-ös módosító, 86-tal együtt, mellette ellene tartózkodás elutasítva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 tartózkodás elfogadva. Ki, 89 és 90 együtt, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük ezt, a 89-et és a 90-est. Megnyitom, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, a L kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 108 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 110 szóbeli módosítóval az előadó részéről. 06 de írna, illetve helyett a 0,7-et írna ő. Most a szobrai módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. 111 következik. Also an oral amendment. Uh, we vote first with an oral amendment. Those in favor? Mellette ellene tartózkodás elfogadva. And then we go directly to amendment 1. 112. Gay. Mellette ellene tartózkodás utas. 113, those in favor. 113. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 117 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 119 mellette ellene tartózkodás elfogadva, a D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 122 mellette ellene tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük a 122-t, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva. 123 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 124 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 124-et. Megnyitom a szavazást, most pedig lezárom a szavazást elutasítva. 126 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 128 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 129 nem, 130 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 130-at, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. AK mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ezek szerint végére értünk, és most a zárószavazás következik a módosításokkal együtt a jelentéstervezetről. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 37 hét ellenében gratulálok. The roll call vote result will be... Akkor a szavazás eredményét a jelentésben rögzítjük. Köszönöm szépen az előadónak és az árnyék jelentéstevőknek is. Tudom, hogy 20 árnyék előadói találkozójuk volt, ez minden esetre tiszteletet értem, el lehet, hogy megjelenhetne a Guinness rekordok könyvében is. We proceed now with the draft report by Mr. Krasnodebski. Krasnodebski jelentéshez értünk. Az egyes kompromisszummal kezdjük. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. ös mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 59-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük az 59-eset. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 60-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 61-es okafogyott, 65-ös és a 66-os együtt, ezeket visszavonták, akkor a kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodást elfogadtuk, bocsánat, visszatérünk a 61-es módosítóra mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig akkor visszatérünk a második kompromisszumhoz. Mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 84-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodást el, elfogadtuk. 104-es, 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 103-asat. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 102-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 113-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, budget 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, regi 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Budget 4. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 333 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 112-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 111-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 131 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, budget egy mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 128-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, budget kettő mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, regi négy mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. itt tíz mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. fogyottak. Regi 9-es. Mellette? Ellene? Regi 9-esnél járunk. Mellette. Mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 129-es. Szóbeli kérdése, Szóbeli válaszsal? Szóbeli módosítóval? Néha kérdések is vannak. Nos, akkor a Szociáldemokrata frakció kérte a módosítót, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcvan nyolcas Pável szóbeli módosítájával mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 91-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 145 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 146-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 148 szóbeli módosító vagy kérdéssel a szociális részéről mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 147 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 149 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 160 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 159-es módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 161. Szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 293 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 191-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 193 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 194 mellette ellene elfogadtuk. 196 első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a második részt. A 196-os második részét ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. 197-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 206-os és 207-es közösen mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 208-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 209-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 210-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 212 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 211 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi ötös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 256-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 248-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 248-asat. Megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 115-ös mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 116-os mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 117-es mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 233-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 234-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 239-eset visszavonták. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 251-es, igen, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11. Regi Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Regi Regi 19 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. Budget 9 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 352-es mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nem okafogyott, rendben. Regi 2 is okafogyott, akkor 263-as mellette ellene tartózkodás. Lehet, hogy elutasítottuk, ellenőrizzük a 263-asat. Megnyitom a szavazást, lezárom. Igen, elutasítottuk. 264-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 265 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 287-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 288 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 289 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 290 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 290-eset. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 292 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 304 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 305. Ellenőrizzük a 304-eset. Ellenőrizzük. A 304 eset Megnyitom a szavazást. A szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 305 és 306-ról közösen. Azt akartam mondani, hogy megnyitom a szavazást, szóval mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 305-ös és 306-os módosítókról most elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást, és lezárom elfogadtuk. 307-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 311 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 312 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 313 mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítottuk. 314 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 317 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, és a 317-ről lezárom a szavazást. A már többen szavaztak egyel. Elutasítottuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 332-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 325 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 326-os mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 334-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 336-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 337-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 338 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 339 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 340 mellette elleme tartózkodást elutasítottuk, 341 mellette, ellenőrizzük a 340-eset. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 340-esről, a szavazást lezárom, igen. 31 szavazattal megszavaztuk. 341-es okafogyott. Szavazunk. A 341-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 342 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 343 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 300. 45-ös. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 346-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 347-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük. 347-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 31 ellenszavazattal. 348-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Háromszáz 50-es módosító. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 351-es, mellette, ellene, tartózkodás. Lehet, hogy elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük elektronikusan. Most tehát a 351-eset ellenőrizzük, és most lezártam a szavazást elutasítottuk. Budget 8-as fogyott. 76-os módosító mellette, ellene, tartózkodás. Még egyszer kézfenntartással próbáljuk meg. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 353-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 354 mellette, ellene, tartózkodás, A 355-ösről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 357 mellette, ellene. Tartózkodók. Nézzük meg a 357-es géppel, megnyitom a szavazást. Most meg lezárom. Elvetettük. A preambulum pont egyben. A 12-es módosító igen. Mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Nézzük meg még egyszer géppel. A 12-est megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Nagy többséggel. 13 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Budget C mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14 nem, bocsánat, 24 okafogyott, 15 mellettem, ellene tartózkodók elfogadtuk, 16 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 17-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A 17-es nézzük meg géppel, mégiscsak megnyitom, lezárom, Elfogadtuk. 18. Mellette? Ellene? Tartózkodók, elvetettük. 19. Mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 20 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 23 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 25 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 26 szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 27 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 29 e, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 33 részenként szavazunk. Első rész mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Tartózkodók. Nézzük meg a második részt, 32-es módosító. Megnyitom, lezárom. Elvetettük. 34 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 35 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 36 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 37 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, budget A mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, B mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 40 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 8 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11-es módosító mellette ellene tartózkodó. Elfogadtuk. 5 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 6 mellette ellene tartózkodó. Szerintem elfogadtuk. Nézzük meg géppel a hatost. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. És akkor az egészről szavazunk most a módosított formájában. Megnyitom a szavazást. Kérem mindenki voksoljon. Lezárom. Köszönöm. Jó szavazás volt. És köszönöm a jelentéstevőnek, meg az árnyékelődóknak az összes munkát, amit kifejtettek ebben. Most Laura Ágia jelentéstervezetéről fogunk szavazni. Hetes kompromisszummal kezdünk. hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 36-os módosító. Szóbeli módosítóval kiegészítve, aki mellettem, a jelezze ellene tartózkodók elvetettük. Akkor a tanács rendelt módosított formájában a szavazás tárgya. Lezárom a szavazást. 39 ellenében Megyünk tovább. Igen. A jogalkotási tervezet, javaslat tervezet egészen mellette ellene tartózkodók. Elektronikus szavazás. Amit most lezárok. Ez a szavazás benne lesz a jelentésben. 44 ellenében gratulálunk a szerzőnek, jelentéstevőnek, és az árnyék előadóknak is. Most pedig egységes szavazás lesz a sógor jelentés tárgyában a tripartit szociális csúcs növekedés foglalkoztatás címmel. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 50 az egy ellenében. Fantasztikus eredmény ez is. Köszönöm szépen mindannyiuknak, akik dolgoztak rajta. Most pedig Mindjárt szavazunk. Költségvetési kapacitás az eurozóna körében. Kezdjük az A kompromisszummal mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Béla kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Cecil nem, 11-es módosítja mellette ellene tartózkodók. Elvetettük 12-es mellette ellene tartózkodók elvetettük, 15 mellette ellene tartózkodók elvetettük, a 15-öst ellenőrizzük géppel. Megnyitom a szavazást, most meg lezárom, elvetettük. 16-os mellette, ellene tartózkodók. Én azt mondanám, hogy elvetettük, de ezt is ellenőriznünk kell. 16-ost megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Cecil kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 20-as mellette, ellene tartózkodók. Szerintem elvetettük, de ezt is nézzük meg. 20-ast. Megnyitom a szavazást. Most meg lezárom. Elvetettük. Dénes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 21 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük, 22 mellette ellene Tartózkodunk. Ezt nézzük meg géppel a 22-est, megnyitom a szavazást, lezárom. Huszonhármas mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 24. Első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A második részre szavazunk most akkor mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 25 és 26 azonosak mellette, ellene tartózkodók Szerintem elvetettük, de ellenőrizzük gépi szavazással. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Elemér kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Ezt is nézzük meg géppel. Elemér kompromisszum. Lezártam a szavazást. Igen, elvedettük. 27-es mellette ellene tartózkodók elvetettük, 28-as mellette secret information, but... Titkos információ, a kérdése válasz. 28 mellette. Ellen, ellenőrizzük a 28-ast géppel. Lezártam a szavazást. 28-asról elvetettük 29 mellette. Ellene tartózkodók. Elnőrizzük a 29-est is. Megnyitom a szavazást, most meg lezárom. Elvetettük 30 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 31 mellette, ellene, tartózkodók. Én szerintem elvetettük. Senki sem kérdőjelezi meg. Maga ellenőrizni? Akkor ellenőrizzük. 32-es módosító. Részenként szavazunk róla. Első rész. 31-est. Ellenőrizzük a 31-est, kérték. We are now checking amendment. Most ellenőrizzük a 31-es módosítót. Now the vote is closed. Lezártam a szavazást. Elvetettük. Megyünk tovább. 32. Részenként szavazunk első rész mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Második rész. Oka fogyott. 33-as mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 35 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 17 mellette ellene. Tizenhetes. Szavazunk. We vote now on a 17-esről szavazunk. Meszerics úré. Mellette ellene tartózkodók elvetettük. Ellenőrizzük a 17-est. Megnyitom. Most meg lezárom. Elvetettük. 36 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 37. 35-ös lefette, 39 mellette, ellene tartózkodók. Elnőrizzük a 39-es géppel. Megnyitom, lezárom. Elvetettük. 48 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 48-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32-20 ellenében elvetettük. F kompromisszum. Nem, bocsánat. 40-es módosító. Nem. Jó, F kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodok, elvetettük. 40-es módosító. Ellenőrizzük a F kompromisszumot? Akkor ellenőrizzük az F kompromisszumot. Megnyitom. Lezárom. elvetettük. 40-es módosra mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 42 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük a 42-est, Lezárom a szavazást. Elvetettük. 41. We vote on 41-ről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, Ellenőrizzük a 41-est. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 43. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Uh, Megnyitom a szavazást. Most meg lezárom. Elfogadtuk. 45. Nem. G kompromisszum, nem J, G mellette ellene tartózkodók elvetettük. Ötvenkettő 52, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 51 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 53 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 54 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 55 mellette ellene tartózkodók elvetettük, ellenőrizzük az 55-öst, megnyitom a szavazást, most meg lezárom a szavazást. Ó, 56 mellette ellene tartózkodunk. Elvetettük Hedvig kompromisszum mellette ellene tartózkodok. Elvetettük, ellenőrizzük a H kompromisszumot, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Megosztott frakció, 57 mellette ellene tartózkodók. Ellenőriznünk kell 57-est. Lezárom a szavazást 57-esről. Elfogadtuk 58 mellette ellene, tartózkodók, elvetettük. 59 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 60 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Nézzük meg a 60-as géppel, megnyitom. Most lezárom. 61 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 65 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 63 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 62 mellette. Ellene. Tartózkodunk. Elfogadtuk szerintem, de nézzük meg géppel a 62-est, megnyitom. Most meg lezárom. Elvetettük. 64 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 66 mellette. Okafogyott lett. Imre kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elvetettük, ellenőrizzük az Imre kompromisszumot géppel, megnyitom, nyitva a szavazás, zárva. elvetettük egy szavazattal. 67 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 68 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 68 es géppel is nézzük meg. Megnyitom. Lezárom. elvetettük 69 együtt a 70-essel, 71-el, 72-vel mellettük, ellenük tartózkodók elfogadtuk, 73-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 74 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 75 együtt csak a 75-ösről szavazunk, oké, okay. mellette, ellene, tartózkodó, elfelejtettük, 77-es mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, 76 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, Jolán kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, ellenőrizzük ezt a jégkompromisszumot, kompromisszumot, megnyitom a szavazást, lezárom, átment. 78 mellette, ellene, tartózkodok, elvetettük, 79 egyet a 80-assal mellette, ellene, tartózkodok, elvetettük, Károly kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. A kát nézzük meg géppel, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. A László kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 86 mellette ellene tartózkodók. Elvetettük 90-es. 92. Szóbelivel. Trebezius asszonytól. Mellette. Ellene. Tartózkodó. Elvetettük. 93. Mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. 94 szóbeli módostóval mellette ellene tartózkodók elvetettük. 95 mellette ellene ellenőrizzük a 95-öst géppel, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elvetettük. 96. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 97. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 98. Mellette. Ellene. Tartózkodók Elvetettük. 99 mellette ellene Tartózkodók. Elvetettük. Most jön az egész véleménytervezet módosított formáról a végszavazás elektronikusan. A jelentéstevő kér szót. Elnök asszony. Ezt ellene fogok szavazni, leveszem a nevem erről a véleményről. We vote on it with her. Szavazunk róla a módosított formában. Megnyitom a szavazást. Most meg lezárom. Akkor ezt így az eredményt a jegyzőkönyvben rögzítjük. This, uh, Thank you to the rapporteur. Uh, köszönöm az előadónak. És köszönöm mindenkinek. Meglehetősen, nehézkesen uh, vittük végig ezt a szavazást, és megállapíthatjuk, hogy mindenkinek jó nagy nyaralásra van szüksége. Mindenkinek nagyon kellemes nyaralást kívánok, tehát augusztus 31-én, szeptember 1-én újból találkozunk, amikor is a Foglalkoztatási Bizottság megint összeül, most pedig